Ladies and gentlemen, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Megkezdjük akkor az ülésünket, mert már 10 perc eltelt, 10 perces késésben vagyunk, 9-kor kellett volna kezdenünk. rend elfogadása, van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor elfogadtuk a napirend tervezetet a június 17-18-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ha nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az ülés végeig jelezhetik ellenvetésüket. Harmadik napi rendi pont, elnök közleményei. Interneten is lehet követni ezt az ülést, kivéve természetesen azt a részt, amikor zárt ülésünk lesz. az EU delegációvezetők éves konferenciája kerül megrendezésre szeptember 3-án délután. Általában ez egy magas szintű esemény. Ma délután 5-től 6-ig Szeptember 3-án, tehát kiigazítom magam. A nagykövetekkel való ülések során a regionális földrajzi csoport az AFET és az INTA részvételével rendez egy eseményt, közel-kelet, Afrika, Latin-Amerika, Nyugat-Balkán néhány olyan régió, amelyel foglalkozni fogunk, és az állandó jelentéstevőket természetesen szeretettel várjuk arra az eseményre. Következő napi rendi pontunk a négyes. Szeretettel üdvözlöm Linas Linkevicsus urat, aki a tanács soros elnökségét képviselő litván külügyminiszter, és ő fog ismertetőt tartani a litván elnökség prioritásairól a külkereskedelmi politika terén. Először is üdvözlöm Önt, köszönöm, hogy eljött. A miniszter úrral tart Raza Adomájtene asszony. Elnézést kérek, kicsit nehezen tudom kiejteni a nevük. Bocsássanak meg érte. Üdvözlöm Önt is! Először is akkor a meghívottunknak fogom megadni a szót, hogy megtartsa előadását, de még ezelőtt szeretnék emlékeztetni arra, hogy delegáció utazott májusban Litvániában, én vezettem ezt a delegációt, és a dokumentumok között megtalálják egyébként ennek a delegációülésnek a beszámolóját. a befektetés és kereskedelmi politika főbb képviselőivel sikerült találkoznunk, Gribovszkájte asszonynal, például az elnök asszonynal, fontos parlamenti képviselőkkel, a külügyminiszter úrral, az üzleti élet képviselőivel. Nagyon kellemes utazás volt egyébként, nagyon jó élmény volt mindannyiunk számára. És a személyes következtetésem az, hogy Litvánia nagyon is felkészült arra, hogy kezelje az első litván elnökséget. Kedves miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen Moreira professzor úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a parlamentben, hiszen magam is parlamenti képviselő voltam, és tudom, hogy mennyire fontos, hogy egymást tájékoztassuk, megtartsuk, fenntartsuk a kapcsolatot, és az elnökség képviselőjeként ehhez fogok ragaszkodni. Rendszeresen tájékoztatjuk majd egymást, és szerintem ennek így is kell lennie. Nagyon hálás vagyok, hogy a szakbizottság delegációja elutazott hozzánk Moreira professzor úr vezetésével. Szeretném elmondani röviden, hogy melyek az általános prioritásaink, ugyanis természetesen nem mi fogjuk feltalálni a spanyol viaszt, a spanyol viaszt már rég feltalálták előttünk, mi csak a folytonossághoz szeretnénk ragaszkodni, és köszönetet mondunk az ír elnökségnek, ír barátainknak. Ez nagyon szimbolikus egyébként, mert amikor 2004-ben csatlakoztunk az EU-hoz, akkor is ír elnökség volt, és most pedig az írektől vesszük át az elnökséget. Ez nagyon szimbolikus jelentőségű, és nagyon jól mutatja egyébként az egésznek a folytonosságát, a hangulatát. A trió program elemeihez is ragaszkodva azt szeretnénk folytatni, együttműködve az írelnökséggel, a görög elnökséggel, a növekedésre, a munkahelyteremtésre összpontosítottunk, és tulajdonképpen nem fogjuk ezt megváltoztatni, nem szeretnénk. Az elnökségnek ez lesz a három pillérje, Hiteles Európa, növekvő Európa, nyitott Európa. Mit értünk ez alatt? A hiteles Európa szempontjából azt gondolom, hogy a pénzügyi fegyelemre mindenképpen hangsúlyt kell fektetnünk, össze kell fognunk annak érdekében, hogy a válságot leküzdjük, meg kell birkoznunk ezzel a helyzettel, meg kell győznünk a külső piacokat arról, hogy nagyon fontos gazdasági szereplő hatalom vagyunk a világban. A hitelesség azt is jelenti, hogy a banki unió megvalósuljon, illetve azt is jelenti, hogy az állampolgárok így érezzék, ne felejtsük el, hogy ez az európai polgárok éve, és ez ne csak egy szlogen legyen. Nagyon gyakran egyébként nagyon szép szavakat tudunk puffogtatni, de pontosan ezt kell most végrehajtanunk. Ez a mi feladatunk, az önök feladata, és természetesen az elnökség feladata is. A hitelesség tehát az egyik legfontosabb pillérünk. Nézzük a növekedést. A növekedés szorosan kapcsolódik a belső piachoz, mindenhez, ami a belső piac megvalósítását jelenti, a digitális agenda, innováció, kutatás, és természetesen munkahelyteremtés. A foglalkoztatás, a munkahelyteremtés az egyik legnagyobb kihívásunk. Ez kiemelném, hogy a 25%-os fiatalkorúak közében, körében megvalósuló munkanélküliség elképesztő méreteket öltött. Hogyan tudunk a fejlődésről, az ügyek megértéséről beszélni ott a helyszínen a polgárokhoz, amikor ennyire kiábrándítóak a statisztikák? Úgyhogy a munkanélküliség leküzdése lesz az egyik legfontosabb prioritásunk. A nyitott Európa pedig a nyitottsághoz kapcsolódik érte, értelemszerűen, hogy párbeszédet folytassunk. A harmadik országokkal a csatlakozásról szól, a bővítésről, ami egyes fővárosokban talán nem túl népszerű, de azt gondolom, hogy a folyamat nagyon fontos, ugyanis maga ez a folyamat egyfajta mentesítést jelent, könnyítést és megoldást önmagában is. A valóságban is ezt tapasztalhatjuk, és valóban erről van szó. Természetesen vannak országok, amelyekkel már társulási megállapodást kötöttünk. És nyilván elnökségként nem lehetünk részrehajlóak, hanem mégis részrehajlóak leszünk bizonyos módon, de inkább abban, hogy a gondolkodásunkat, az európai társadalmat rávezessük arra, hogy milyen lehetőségei vannak, milyen választási lehetőségek. És természetesen a partnerségre összpontosítunk, nem csak a keleti partnerségre, ami természetesen nagyon fontos, talán tudják, hogy Vilniusban november végén egy csúcs találkozót fogunk tartani a keleti partnerség tagjaival, de a déli partnerségre is összpontosítani fogunk. Ez kapcsolódik tehát a nyitott e, Európához. Nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek mennyire fontosak, és a nemzeti parlamentünk is elfogadott nemzeti prioritásokat, de tulajdonképpen ez sem megy szembe azzal, amiben eredetileg megállapodtunk ebben a három pillérben, hanem gyakorlatilag ezeket a prioritásokat, ezt a három pillért szépen fokozatosan integráltuk. Először is nézzük a belső energiapiacot. Megint csak elmondom, ez nem nemzeti aggályunk. Tisztában vagyok azzal, hogy ezzel mindenki sokat foglalkozik. Ez egy nagyon aktuális kérdés, a biztonságpolitikához is szorosan kapcsolódik, nem csak gazdasági vonatkozásai vannak. Minden államfő már eldöntötte nem egyszer, hanem sokszor, hogy meg kell valósítani 2014-re az energia belső piacát, és az energia szigeteket meg kell szüntetni. Ezért az elnökségünk nagyon keményen fog azon dolgozni, hogy egy előrehaladási jelentést tudjunk kiadni a belső energiapiacról, megnézzük a közös érdekeltségű projekteket, illetve a következtetéseket előkészítjük a külső energiapiacokkal kapcsolatban. Egy példát szeretnék említeni, ami nagyon fontos mindannyiunk számára. A külső energiapiac azt is jelenti, hogy az európaiak egy hangot képviseljenek, például nézzük a nukleáris biztonságot, az atombiztonságot hogyha a Belarusz példáját megemlítjük, ezt az afetülésen is elmondtam már egyébként, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példa. Nagyon jól illusztrálja a helyzetet. Belarusban a fővárosunktól 40 kilométerre egy atomerőművet építenek, és azt mondták, hogy kétszer, tehát hogy fele annyiból kell megépíteni, mint eredetileg tervezték, mert túl drága volt. Hát akkor a biztonság fogja ennek kárát látni. Minket ez eléggé aggaszt. És ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy igen, vannak olyan nemzeti aggályt képviselő bilaterális problémáink, de ezt eh, nem fogom, ezt a terhet a multilaterális intézmények vállára helyezni, de mégiscsak úgy gondolom, hogy az atombiztonság Európa határai mellett igenis egy közös aggályt, egy közös prioritást jelent, úgyhogy ezzel foglalkozni fogunk. Tehát a belső energiapiac, aztán makroregionális politikák, balti tengeri tanács, nagyon jó az együttműködés egyébként, nagyon jók a hagyományaink a balti országok körében, és vannak ennek más aspektusai is, nem csak az együttműködés, hanem az integráció, a közös kosárba tudunk valamit helyezni, közös együttműködéssel ez prioritást jelent a makroregionális politika. És van még két egyéb prioritásunk is, nemzeti prioritásunk a keleti partnerség, ahogyan említettem már, a nyitott Európához kapcsolódik ez, illetve az Európai Unió külső határainak védelme. Tehát így áll most a helyzet. Az elnökség alatt, amikor a növekedés pillérjéről beszélünk, Litvánia számára ez különösen jól érthető, ugyanis ez a kereskedelemhez kapcsolódik. Ez a GDP legnagyobb részét teszi ki Litvániában, tehát nyilván, hogyha a GDP-t növelni akarjuk, a kereskedelemnek kell növekednie, és a növekvő Európa pillérje a jól meghatározott kereskedelmi prioritások nélkül nem valósulhat meg. Arra fogunk törekedni, hogy az Európai Unió külkereskedelmi agendájának folytatása valósuljon meg, az új piacok felé történő megnyitás nagyon ambiciózus kiegyensúlyozott méretű és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat kössünk, illetve hogy a valódi szabadkereskedelmet megvalósítsuk az e- uniós üzleti vállalkozások számára. Európa ma két történelmi lehetőséggel kell megbírkozzon, illetve ezeket ki kell használnia. Először is egy nagyon ambiciózus megállapodásról tárgyalunk az Egyesült, Államokról, az Egyesült Államokkal, ez hétfőn kezdődött meg, az első találkozó egyébként nagyon jó volt, nagyon pozitív volt, és azt reméljük, hogy ez ilyen hangulatban is fog folytatni. A parlament mindig támogatta az EU kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztését. A parlament véleménye egyébként május 23-án megvalósult egy állásfoglalás formájában, és az EU-USA kereskedelmi megállapodások megerősítésére és elmélyítésére összpontosítottunk a TTIP-el kapcsolatban, és nagyon pozitív kihatásokkal rendelkezhet egy lehetséges megállapodás, ez nem csak a transatlanti piacra fog kiterjedni megint. Szeretném méltatni az írelnökséget, ugyanis nagyon nehéz mandátummal rendelkezett, borzalmasan nehéz, kemény tárgyalások voltak, ezek hétfőn éjfélig tartottak, úgyhogy az ír elnökség erőfeszítéseit is nagyon köszönöm, hogy sikerült elfogadni a mandátumot, az első tárgyalási forduló Washingtonban most valósul meg. Arra kell törekednünk tehát három területen, hogy a piacra jutás, a szabályozási kérdések, illetve a globális kereskedelmi kihívások és meg lehetőségekre vonatkozó szabályokat megoldjuk. Úgy gondolom, hogy nem csak túl ambiciózus ez a terv, hanem igenis lehetséges az EU nagyon lelkesen, ugyanakkor viszont realista módon kezdte meg ezeket a tárgyalásokat. A fő kihívás az, hogy a szabályozói rendszereinket egymáshoz közelebb hozzuk, és a határon túl, meg, illetve a határokon megvalósuló kereskedelmi akadályokat leküzdjük. A következő nagy lehetőség az az, hogy a keleti partnerség országait közelebb hozzuk az EU-hoz, illetve egymáshoz. Azt reméljük, hogy a keleti partnerség csúcs novemberben jelentős előrelépést jelent majd a politikai társulás és a gazdasági integráció terén is. Elmondanám nagyon röviden, hogy tárgyalási megállapodást tervezünk Ukrajnával aláírni. Úgy gondolom, hogy ez megvalósítható, ez még a csúcs találkozóig megvalósulhat, még nem történt meg, de keményen fogunk dolgozni ezen Európa Bizottság, mindenki nagyon rugalmas egyébként annak érdekében, hogy hogy többet tegyünk többért, tehát hogyha ők is hajlandóak teljesíteni egy bizonyos ponttal kapcsolatban, akkor mi is készen állunk. Ha ők készen állnak, akkor mi is készen állunk. Fontos az idő, de nincs túl sok idő hátra, ez akkor is még megoldható. A döntés októberben születik meg a tanácsban, de ha nem, akkor ez még novemberben is elég, ugyanis az eljárások az Európai Bizottságban már ott vannak, működnek, a folyamat nem állt le, nem fecséreljük el az időnként, és ez mindenképpen jó hírt jelent. Ezt az üzenetet küldjük számokra, hogy muszáj teljesíteniük, nekik kell dönteniük, elismételni kötelezettségvállalásaikat, gyakran kérdezik tőlünk, hogy miért követeljük meg ezeket, miért tesszük fel ugyanezeket a kérdéseket újra és újra. Nos, amikor a vámonióval való elmélyült együttműködésre gondolunk, akkor is ezt kérdezzük meg, hogy hogyan akarnak dönteni. A szabadkereskedelmi kapcsolatok nem mutatnak túl a Vámunión, hanem szorosan együttműködnek, kéz a kézben járnak, nagyon érthető ez a lépés. Ugyanakkor viszont megmondtuk világosan, hogyha a szabadkereskedelmi szabályokat megszegik a Vámunió esetében, akkor nem fogják tudni aláírni ezt a megállapodást, és ez azt sem jelenti, hogy most égessük el a hidakat egymás között, mert ez nem lenne bölcs, hanem a keleti partnereinkkel, Oroszországgal nagyon fontos kapcsolatok vannak, például Ukrajna és Oroszország között nyilván azokat a kapcsolatokat sem lehet megszakítani, de mégis azért nagyon kemény döntéseket meg kell hozni. Igen, vannak kockázatok, vannak költségek, rövid távon lehetnek kockázatok, ugyanakkor viszont hosszú távon azért mégis csak egy 500 milliós lakosság felé nyitják meg piacaikat, tehát ez óriási potenciált jelent hosszú távon. De emlékeztetjük őket arra, hogy ez az ő döntésük, nem hozhatunk meg helyettük döntéseket, nekik kell ezt megtenni, de tegyék meg átlátható módon. Magyarázzuk meg egymás számára, mielőtt lépünk, hogy mi történik, hogyan tervezzük. Van még egy kis időm, kérdezi a miniszter úr az elnököt. Nagyon szabad, nagyon liberálisan szabják itt meg a felszólalási időt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Moldovával, Grúziával, Örményországgal is kötöttünk, illetve lefolytattunk tárgyalásokat. Gratulálunk ezeknek az országoknak. A kormány olyan keményen dolgozott Örményország esetében, hogy valóban megérdemelték ezt a fontos lépést, illetve Moldova esetében is. Kisinyovval nagyon jók a kapcsolataink, nagyon jól fel tudták használni ezeket a folyamatokat. Tehát, hogyha tő, ők többet tesznek, akkor mi is többet teszünk. Ha többet tesznek, elérik az eredményeket. Nagyon örülök a bizottság álláspontjának, és ugyanis a bizottság is azt mondta, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a csúcs találkozóra már megszülessen a megállapodás, nem lesz könnyű, de megoldható. Ugyanez mondható el Grúziával kapcsolatban is, ugyanis gyakorlatilag már majdnem lezajlott a folyamat, Örményországra ugyanez vonatkozik, ha júliusra elkészülnek, készen állnak, akkor a megállapodásokat a Vilniuszi csúcs találkozóra már meg tudjuk kötni, és ez nagyon jó, nagyon pozitív lépés lenne. Ez főként egyébként a méreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat illetően. A keleti és déli dimenzióra is összpontosítani szeretnénk, nem az lesz, hogy csak a keletre összpontosítunk, hanem igenis Vilniusban is nagyon sok eseményt, rendezvényt fogunk tartani, ugyanis például, hogyha megnézzük a déli térséget, igenis nagyon sok komoly olyan terület van, ahol együtt tudunk működni. Tovább kell erősítenünk például a gazdasági kapcsolatainkat az Euromed országokkal, tárgyalásokat folytatunk Marokkóval, van egy lehetőség arra vonatkozóan is, hogy a méreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kössünk egyéb Euromed partnerekkel, például Jordániával vagy Tunéziával, úgyhogy ez természetesen az ő felkészültségi szintjükön múlik. Japánnal is szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk. A kereskedelmi potenciál Japánnal még nincs teljesen kiaknázva, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos területeken együtt tudunk működni, például a nem vámjellegű akadályokat szeretnénk itt leküzdeni, elsősorban ez a fő szempont. A tanács nagyon világos feltételeket állapított meg az EU az uniós tárgyalónak, ugyanis egy nagyon szigorú párhuzamot vonnak az EU vámok, illetve a nem vám jellegű akadályok leküzdése esetében. Valószínűleg ez egy éves felülvizsgálatot fog igényelni. És az is teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy a tanács és a parlament is ambiciózus és kiegyensúlyozott eredményekre számít ezen a területen. A Kínával való kereskedelmi kapcsolataink nagyon fontosak, a tanácsban a mandátumról fogunk dönteni, és felhatalmazzuk a bizottságot arra, hogy egy beruházási megállapodásról tárgyaljon, ez a beruházás védelmére és a piacra jutásra is vonatkozik. Ez lesz az első önmagában álló beruházási megállapodás, és valószínűleg nagyon érdekes vita fog ezzel kapcsolatban kialakulni. Oroszország talán erről majd később szólok, de most egy pár szót, nagyon fontos stratégiai partnere az Európai Uniónak. Jelentős javulást tapasztalható, a kereskedelmi feltételek javulnak az uniós üzleti vállalkozások számára, és a WTO-hoz való csatlakozást követően egy évvel Oroszország nem tudta a WTO kötelezettségvállalásokat megfelelően végrehajtani, megpróbáljuk győzni, meggyőzni Oroszországot arról, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat teljesítse. Ez nem egyszer fordult elő, hanem kétszer vagy akár többször is. Az EU a VTO vitarendezési eljárásokat már megindította ezzel kapcsolatban, a, például, hogy a azzal kapcsolatban, hogy a gépjárművek újrahasznosítási díjait mennyire diszkriminatívnek találja. Nagyon szeretnénk, hogyha Oroszország megbízható WTO partnerré válna, ezért az bizottság erőfeszítéseit mindenképpen támogatni fogjuk. Mindannyian tudjuk, hogy a szabadkereskedelmi tárgyalások Kanadával és Indiával hamarosan lezárulnak az elkövetkezendő hónapokban az elnökségünk ezen kívül. Az gyorsan növekvő ASEAN országokkal is szeretne FT, azaz szabadkereskedelmi megállapodási tárgyalásokat folytatni, Szingapúrral például ez nagyon fontos, ugyanis az szolgálja az EU hosszú távú gazdasági érdekeit, de ugyanez vonatkozik Maláziára, Vietnámra és Tájföldre. Tisztelt elnök úr, a Mercosur tárgyalásokat is nagyon nagy érdeklődéssel követjük. Tudjuk, hogy a régió nagyon nagy gazdasági potenciált jelent, de azt szeretnénk, hogyha ezek az országok egy észszerű piacra jutási ajánlattal állnának elő. Ezen kívül pedig a két oldalú tárgyalások is megkötődtek már, további multilaterális tárgyalásokra is szükség van. A WTO egyébként még mindig, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a továbbiakban is fennmaradjon az MC9 konferencia, Baliban kerül megrendezésre decemberben. Úgy gondoljuk, hogy a DDA tárgyalások szempontjából ez különösen fontos. Aztán kereskedelem, könnyítés, ez kell legyen a középpontjában bármely megállapodási csomagnak. A VTO számára is nagyon fontos, hogy sikeres eredményt éljenek el Baliban. Aztán nézzük most a jogalkotási témákat. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a megfelelő jogi környezetet megteremteni a gazdasági szereplők számára. Nagyra értékelem a szakbizottságot, és főként önt nagyra becsülöm, elnök úr, hogy olyan sikeresen működött együtt az ír elnökséggel az Omnibus dossziékkal kapcsolatban. Tudom, hogy nem volt könnyű, ez egy hihetetlen eredmény, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen méltatnunk kell. A litván elnökség ugyanebben a szellemiségben kívánja folytatni a munkát, együttműködve a tagállamokkal, a kereskedelemmel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezések kapcsolatban. Ott van például a végrehajtási eszköz, illetve a pénzügyi felelősségre vonatkozó kezdeményezés, amely a beruházók és az állam közötti vitásügyeket rendezheti. Aztán a nemzetközi közbeszerzési eszköz szintén nagyon fontos, ott még nem sikerült konszenzusra jutni. Természetesen gyakran előfordul ez, hogy a tagállamok nem tudnak megállapodni, de mindenképpen igyekszünk ezt a vitát irányítani. Aztán a kereskedelmi, védelmi eszközökről is, illetve azok modernizálásáról is jelentős vitát kívánunk lefolytatni. Azt hiszem, egy eh, kicsit ugyan megnyírbálva, de sikerült a fő prioritásainkat bemutatni a kereskedelmi politika terén. elnézése túl sokáig beszéltem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Először is a koordinátorok, utána pedig a helyettesek eh, kérdeznek először is. André Kien asszony a néppárt nevében. A felszólalásokat persze korlátoznom kell, hiszen fél órá rendelkezésünkre, tehát három perc. Miniszter úr, nagy öröm, hogy itt látom a szakbizottságunkban, és hallom, hogy bemutatja a soros elnökség, a litván elnökség prioritásait. Azt mondja, hogy igyekszenek eh, szabad kereskedelmi és beruházási megállapodásokat eh, elősegíteni honest brokerként, eh, tisztességes közvetítőként. Persze, ezek a megállapodások eh, kivételesen fontosak, eh, és jelentősen tudják az USA és az Európai Unió közötti kereskedelmet erősegíteni. A szabadkereskedelmi megállapodásról van szó. De nem csak az USA-val, hanem Kanadával is, Japánnal is ilyen megállapodást szeretnének kötni, ahogyan említettem valamint az EU-Kína beruházási megállapodást is próbálják előbbre vinni. A jelenlegi USA-val való tárgyalások kontextusában hogyan látja a Kanadával való tárgyalásunkat? Ki kell hangsúlyozni a Kanada stratégiai fontosságát, hiszen 28 milliárdos kereskedelmi forgalom lehetőségéről van itt szó. Nem gondolja tehát, hogy eljött az ideje annak, hogy Kanadával is elkezdjük a tárgyalásokat. Végezetül, amit a keleti partnerségi országokról mondott, a DCFTA-k Moldovával, Grúziával és Örményországgal való megkezdése sére, illetve a megállapodások aláírására van-e esély a csúcs előtt, az Európai Tanács előtt? Lát-e erre esélyt? Köszönöm. Köszönöm. SND nevében Bernd Lange kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr. Köszönöm, hogy eljött ide közénk, és köszönöm, hogy ilyen széles körbe mutatta be az ön politikai prioritásait. A bevezetőjének általános részével kapcsolatban volna egy észrevételem, mégpedig, hogy az energia külpolitikát, külpolitika európaizációját a figyelmének homlokterébe állította, ezt jónak tartom. Ez egy picit mond annak, amelyről az energia külpolitikában a tanács és a parlament tárgyalt, hiszen a ta tanács a nemzeti szuverenitást hangsúlyozta a tárgyalások során. Remélem tehát, hogy a tanácsi kollégáit jobban meg tudja majd győzni arról, hogy az energiapolitika az európai külpolitika egyik feladatát jelenti. Én is még egyszer szeret, szólni szeretnék az USA-val való tárgyalásokról. Két kérdés kapcsán. Az egyik kérdés az, milyen biztosítékokat kapunk, illetve milyen biztosítékokra van szükség ahhoz, hogy a felhorgott szkepszist eh, eloszlassuk, és biztosítsanak bennünket, hogy az EU intézményeket nem, nem kémkednek tovább az EU intézményeire, valamint az adatvédelmet is biztosítják. Jelzem, az én frakcióm le is akart állítani a tárgyalásokat. Kétségesnek tartom, hogyan lehet a bizalom légkörében egymással tárgyalni, hogyha ez a szempont nem biztosított. Másik kérdésem, mennyiben reális egy ilyen átfogó megállapodás? Hogyha azt látom, hogy a kongresszus, az USA kongresszusa lényegében nem fogad el semmilyen törvényt, már pedig a mi elvárásunkhoz szövetségi és tagállami törvényeket is módosítani kellene. Tehát nem kellene olyan szép metaforával inkább az ágakról lelógó gyümölcsöket lett csipegetni, tehát nem Kanadára és az egész észak-amerikai szabadkereskedelmi zónára kiterjeszteni a tárgyalásokat, hanem csak a legjobban elérhetőket, e, elérhető megállapodásokban megállapodni. Végezetül pedig a Kínával való tárgyalások során a napelemekről kapcsolatos vita hogy befolyásolja ezt. Hiszen reális-e az, hogy a dömping vádakra fityet hagyva, hányva megállapodásra tudunk jutni? Köszönöm szépen. Alde nevében kazak képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, Miniszter úr. Az ír elnökség alatt kapcsolatunk a tanácssal nagyon jó volt. Különösen a mikrofinanciális harmadik államoknak juttatott pénzügyi támogatások kapcsán. Sajnos a bizottság nem tudta elfogadni a megállapodás főbb elemeit, a tanácssal, de úgy gondolom, hogy a litván elnökség alatt még dolgozhatunk ezen az ügyön. Két kérdésem van. Azt mondta, hogy optimista. A megállapodások tekintetében. Az Ukrajnával kötendő társulási megállapodás tekintetében és azt mondta, hogy a fő elv a more for more lesz, többet többér. Ezt az elvet követjük majd. És azt mondta, hogy arra számol, azzal számol, hogy az októberi vagy novemberi csúcson alá lehet írni a megállapodást. De biztosítani tudják-e, biztosak lehetünk-e abban, hogy Ukrajna betartja a kötelezettségeit. Különös tekintettel a határidőkre. Persze ez a megállapodás mindkét fél számára előnyös kellene, hogy legyen, és reméljük, hogy sikeres is lesz, és gyümölcsöző lesz. Második kérdésem pedig az USA-val való megállapodásra vonatkozik. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, melyben azt mondjuk ki, többséggel persze, amelyben a tisztelt ház, mint alany, azt mondja ki, hogy a kulturális különbözőséget figyelembe veszik a tárgyalások során. Mit gondol? Lehet, hogy ebből a kérdésből tárgyalási akadály lesz? És kérdezem, hogy a tanács a tárgyalások megkezdése előtt hogyan tud a kérdésben megállapodásra jutni. Köszönöm. Az ECR nevében Muszkárdéni képviselő kapszót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm. Miniszter úr, minnyáján meg vagyunk győződve róla, hogy az USA-val való megállapodás egy nagyon nagy lehetőséget kínál minnyájunk számára, de ugyanakkor miniszter úr biztos emlékszik arra, hogy az Egyesült Államok a származási eh, bizonyítékot eh, származási bizonyítványt eh, biztosítják a termékeik számára, ugyanakkor persze a parlament által több éve elfogadott rendeletet elutasítják, és a jelenleg elfogadott rendelet hetedik cikke pedig e származási tanúsítványok fontosságát hangsúlyozza. Hogyan lehet tehát ezeket a célkitűzéseket valósággá váltani a Kanadával való tárgyalások során is? Kanada egy másik olyan ország, amely azt állítja, hogy a saját fogyasztói számára ez a származási bizonyítvány fontos garancia. Ilyen módon nem volna szükség arra, hogy a tanács a legsürgősebben napirendre vegye ezt a kérdést, annak érdekében, hogy az a rendelet, amelyel a bizottság és a mi szakbizottságunk is foglalkozott, egy megoldást találjon erre a problémára és elkerülhető legyen az, hogy Európának azt kellene kérni Jézusától, hogy lemondjon a saját rendelkezéseiről a származási bizonyítványok tekintetében. Nagyon fontos tehát ez a kérdés, hiszen egy fontos kereskedelmi eszközről van szó. A kereskedelem politika a vámszabályok nagyon fontosak. Úgy gondoljuk ebben a kérdéskörben, hogy ezek mind negatívan hatnak az európai termelésre. És van még egy kérdésem. Mit szeretne tanács tenni annak érdekében? A fotovoltaik ügyben tudjuk, hogy Európa és az egész világ számára ez egy komoly problémát jelent, hiszen itt a kereskedelmen ezen a piacon nem minden működik jól. És úgy gondolom, hogy itt az európai minőséget meg kell védenünk, és ehhez megfelelő eszközöket kell megragadni. Köszönöm szépen Jánik Zsadó zöldek részéről. Merci, monsieur le président. Köszönöm én is, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, köszönöm. Néhány gondolatot szeretnék kollégáimmal egybehangzóan elmondani. Utalt a rugalmasságra az ukrán tárgyalások során. Szeretném megérteni, hogy ez a rugalmasság terminus egyáltalán terminológia megfelele például az alkotmányos és igazságszolgáltatási ukrajnai reformok minőségében. És amikor rugalmasságot említ, akkor, ha igen, egyszerűen és sarkosan szólok, akkor azt kérdezem, hogy alá lehet-e úgy írni ezt a megállapodást, hogy Ukrajna még demokratikusan és komolyan a Timocsenko esetet nem rendezte. Aztán a közbeszerzések piaca. Utalt arra, hogy mennyire fontos tárgyalásokról van szó. Szeretném tudni, hogy a tanács tud-e arról az értékelésről, amelyet az Európai Parlament végzett el minden egyes Európai Bizottsági Hatástanulmány olvasatában, ahol az Európai bizottság becslései igen az előnyök oldaláról vizsgálták meg, nem pedig a költségek és a költség tényezők vizsgálatára helyezték a hangsúlyt. Itt szeretném a véleményét kérni. Aztán a hitelesség szlogenjét és említettem valóban az Európai Unió hitelességét két kérdésben lehet tesztelni. Az első, a kínai napelemek kérdése. Valóban hallottuk azt, hogy 88%-ot kellene még az, az, az eladási árra rátenni annak érdekében, hogy a dömpinget meg tudjuk gátolni. Az EU teljes mértékben megosztott e témában, még egyszer a tanácson belül is van egy ilyen törésvonal, sajdas Merkel asszony az zászlós, zászlóvivője ennek a vonulatnak, más pedig sokszor azt mondják, hogy nem szabad beavatkozni a kínai kérdésbe, hogy nehogy aztán politikai vita alakuljon ki. Tehát a hitelesség az Európai ö, bizo- Tanácson belül, másrészt pedig az NSA ö, kérdésében. A parlamentet is megosztatta e kérdés, hogy a tárgyalásokat felfüggesztük-e vagy sem. Az viszont biztos, hogy az Európai Unió úgy tűnik, hogy inkább az USA felkérésének felel meg, mint sem a tárgyalások hiteles tárgyalópartnerének. Ön, mint külügyminiszter nem csak kereskedelmi vonatkozásból ismeri a démát, hanem külügyi szempontokból is erőteljes politikai fellépésre van szükségünk és kisugárzásra. Aztán az átláthatóságot említette. Persze legitimitás nélkül hitelesség nem létezik. Az USA nagyon jól tudja, milyen mandátum szerepel az EU tárgyalási mandátumban jobban, mint akár a polgárai. Gue Helmut Scholz végezetül parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. sok súlypontról beszélt, egy széles programot mutatott be, és ebből egy-kettőt ki szeretnék emelni. Hiányzott nekem két nagyon fontos esemény kiemelése, amelyek a második fél évre, fél évbe esnek. Röviden említette csak a VTO konferenciáját decemberben. Erről többet szeretnék tudni, hogy hogyan készül fel a soros elnökség a balii miniszteri konferenciára különösen arra volnék kíváncsi, hogy a tanácsa még nyitott kérdések kapcsán, főleg a dohai tárgyalási forduló kérdései kapcsán hogyan viszonyul. Ezen felül pedig azt is tudni szeretném, hogy strukturálisan hogyan szeretnék a multilaterális fair kereskedelmet tovább fejleszteni. Aztán pedig a a G20 csúcs találkozójáról szívesen hallanék, hiszen beszélt a keleti politikáról is. De úgy gondolom, hogy ez szorosan összefügg a keleti, szom, a szom, keleti politikánk összefügg az Oroszországgal való kapcsolatunkról. És kérdezem, hogy hogyan látja a tárgyalási tárgyalások folytatásának lehetőségét, különösen a Kazaksztán, Belarus, Orosz Föderáció és esetleg más országokra is kiterjesztendő Vám Unióról, ugye a fák további államaira is ki akarják terjeszteni, különösen az energia problematika tekintetében. Az energiának nagy fontos helyi értéket tulajdonított felszólalásában, és múlt héten éppen egy tárgyalást folytattak le, a fenntartható, a G20-ak keretén belül a fenntartható energiaforrások paneljében munkacsoportjában. Kérdezem, hogy a soros elnökség milyen politikát követ annak értekében, hogy a Nabucco elhalása után itt ennek az ügynek nagyobb lendületet adjon. A harmadik kérdésem pedig Kínával foglalkozik. Kína elismerte, hogy a természeti erőforrásainak a felhasználásának a határára ért, és a karbon, a széndiokszidmentes energia ellátás mellett tört láncsát, de ez ugyanakkor hiányzik az USA oldalról. Ez az elkötelezettség. Ezért Kérdezem, hogy a széndiokszidmentes, széndiokszid mentes energiát eh, nem vám jellegű akadálynak tekinthetjük-e vagy sem, és eh, milyen módon látjuk, eh, látja a, mm, gazd, a fenntartható energiák jövőjét, illetve a fracking termékek európai piacra való jutását. Egyelőre ennyit kérdezek, köszönöm. Uh, for the sake of time saving, let's mix together the second round with first. Köszönöm szépen. Az első kérdés forduló kérdések után most egy második fordulót tartunk, és most mindenki egy percben kap szót. Sáke asszony az Alde részéről. Köszönöm szépen. That's really important. Uh, Röviden szólalhatok fel, hiszen az USA-val való tárgyalásokról már nagyon sok minden elhangzott, ahol valóban ismét bizalmat kell teremteni folyamatban és biztosítjuk, hogy az embereket is megnyerjük nekik, hiszen ez az emberekért és az emberek általi partneri kapcsolat kell, hogy legyen. De van itt egy specifikus, és azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdésem a prizemmel kapcsolatos kiderült információkra gondolok. Mégpedig arra, hogy a külpolitikánkban milyen szerepet játszik a technológia. Azt hiszem, hogy ezt a jogszabályainkban ezt a tényt nem kellőképpen veszük figyelembe. Kérdezem tehát, hogy milyen becsvágyuk, milyen céljuk van arra vonatkozólag, hogy a megfigyelési elektronikai technológia export ellenőrzését kiterjesszék, hiszen az Európai Unió még mindig ezen technológiának a legnagyobb gyártója és exportálója. Jelenleg szürke piacon kereskednek gyakran a harmadik államokkal ezzel, ezekkel a termékekkel. Átláthatatlan ez a piac, és nem eléggé világos, hogy ki vesz részt ezen a piacon. Én pedig úgy gondolom, hogy ez egy központi kérdés, amelyet napirendre kell venni. Kérdezem, hogy mit tervez a litván elnökség. Köszönöm. Kutas képviselő az SZND részéről egy percben. Köszönöm én is, köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van erre az cserére itt a szakbizottságban, Dióhéjban. Kérdésem, említett egy igen fontos szót, a hitelesség szavát. Az Intában mi is a javak liberális ö, ö, szabad mozgásának hívei vagyunk. Én egy olyan országból, Romániából jövök, ahol egy problémával küzdöttünk meg parlament ugyan teljes konszenzusban elfogadta a kérdést, de külügyminiszteri székéből kérdezem azt, hogy Románia és Bulgária Schengeni csatlakozásával kapcsolatban mi a véleménye? Ez rendben. Keller asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Az USA-val kapcsolatban Ugye hallottunk az állam és beruházók vitarendező pénzügyi felelősségének kezdeményezéséről Ukrajnával kapcsolatban ez hogyan alakodik. A Világbank a, a elnökség a kormányokkal hogyan kíván úgy együttműködni, hogy valóban nyomon követi majd az emberjogi törvény keretében az emberjog védelmét hogyan vizsgálja. A partnerségi együttműködési megállapodások aláírása Közép-Amerikával hallottunk arról, hogy igen vagy nem, a főigazgatóságtól, a kereskedelmi főigazgatóságtól hallottuk, hogy az önök asztalán van most a labda. Mi ezzel kapcsolatban a helyzet? Marekja Auxilia de Correda néppárt. Köszönöm szépen. Komisszió. Como ha manifestado... Eh, Üdvözlöm itt, ahogyan már a hozzászólásában is említette, ezen a héten kezdeményezték meg a tárgyalásokat a transatlanti megállapodásról az EU és az Egyesült Államok között. Valószínűleg ez a tárgyalás lesz a legfontosabb eleme a jelenlegi aktuális soron lévő elnökség programjának. Ami a tárgyalásokat illeti az Egyesült Államokkal, reméljük, hogy pozitív szellemiséggel tekintenek erre, és reméljük, hogy lelkesedéssel, ugyanakkor viszont realizmussal kezelik ezeket a tárgyalásokat. Kétség kívül ez egy nagyon fontos lehetőség, amikor végre létrejöhet a világ legnagyobb szabadkereskedelmi, illetve befektetési térsége, ami korábban nem volt lehetséges. És ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, illetve a társulási megállapodásról szeretnék kérdezni az EU és a Mercosur között, hogy ennek a megállapodásnak milyen lendületet kívánnak adni a litván elnökség részéről, illetve a jelenlegi megakadt helyzettel kapcsolatban próbálnak-e esetleg Brazíliával vagy más kereskedelmi partnerekkel bilaterális megállapodásokat kötni. Köszönöm. Daniel Kaspari párt egy percben. <coughs> Auch wenn der Herr Vor Bár az elnök úr még soha nem ismerte el a kérdéseim fontosságát, mégiscsak felteszek egy újabb kérdést. Van a konfliktusos alapanyagokról egy bizottsági tervezet, amelyről úgy tudom, hogy a tanács tárgyal, és a Dodd-Frank Act az USA megfelelője ennek. Kérdezem tehát a tanács elnökétől, hogy a tervezett USA-EU szabadkereskedelmi megállapodás fényében nem volna a célra vezető, annak, hogy egy ilyen megállapodással várni, várjanak, még az amerikaiak egy első tapasztalat, a adott frankekt első tapasztalatait levonják. És nem volna célra vezető, hogy az USA dot frentektet átalakítaná, újraírna, módosítaná, akkor egy közös megoldást találjunk erre a nagyon kínos, vagy bennünket megosztó kérdésre. Miniszter úr, úgy gondolom, hogy egy órára lesz szüksége, hogy megválaszoljon minden kérdésre. Természetesen nem tudjuk ezt megadni, de mondjuk 12 percet igen. Két kérdés valóban kidomborult, eh, ugye a szabadkereskedelem, megállapodások, Ukrajna kérdése különösen visszaköszönőek voltak. Persze, természetesen, ha nem is tudok minden kérdésre megválaszolni, a jövőben is visszacsatolok, majd nem csak Ukranna kérdéséről, hanem általában csomagban szeretnék itt most megválaszolni. A szabadkereskedelem tényleg nagyon fontos számos aspektusból, nem csak a megállapodások szempontjából, hanem sok-sok más, keretet, más témát is keretként, szolgáltatások területén is lefed. A folyamatról is beszélnék, kérem, hogy legyenek türelmesek, hiszen végül is még nem az utolsó stádiumában áll e folyamat, ez egy folyamat. Van itt ugye a társulási megállapodás, számos akadályt kell még lebontanunk az úton, hiszen 29 ratifikációval 28 tagállam plusz Ukrajna, hogyha Ukrajnára gondolunk, ez komoly dolog még. André Kiena asszony rákérdezett arra, hogy lehetőség van-e három országgal aláírni a megállapodást Vilniuszban a keleti partnerségi csúcs során. Hát majd meglátjuk, jó lenne, ha legalább a jelenlegi bizottság mandátum alatt megtörténne ez. Nem tőlünk függ, és csak tudjuk, hogy a bilaterális kérdések, a parlament, a bizottság és mind-mind a szerepét játsza, és nagyon nehéz előrelépnünk minden stádiumot be kell tartanunk, készen kell lennünk a bizottság jelenlegi ö, mandátumának lezárása előtt, Ukrajnára visszatérve. Nagyon helyes, minden kérdés igen helyén való, az USA és kanadai kérdések nem csak technikai tárgyalásokról van szó, itt kötelezettségek, feltételek meghatározása, nem, nem. Három szegmensről szeretnék beszélni, és a akkor Julia Timosenkorról is szólnánk Ukrajna. Az választási folyamat, jogalkotás kérdése valóban teljesíteni kell, az ukránok tudják, hogy mi vár rájuk, pozitív aspektusok, és itt láttunk, a bizottság is felügyeli ezt a kérdést, ez igen jó hír, amikor pedig az igazságszolgáltatás reformjára történik, az nem olyan gyorsan halad előre, mint szeretnénk. Mi szeretnénk, hogy ne csak most tani problémákat oldjanak meg, hanem legyen vízió gondoljuk a jövő tekintetében, különösen bármilyen politikai behatástól mentes igazságszolgáltatás, jogi dokumentumok elfogadása, mind-mind tudjuk, hogy milyen feladatokra kell még, hogy felkészüljön és elvégezze azt az ukrán hatóság minden játékosa szükség van ebben, ebben a, ezen, ebben a meccsben. Amikor pedig eh, a, a szelektív igazságszolgáltatást illeti, nos hát eh, Julia Timosánkó esetét mindenki ismeri, tudjuk, más módon is lehet eh, az ellenzékkel tárgyalni, mint börtönbe dugni a képviselőit a legjobb mód most arra, hogy egy beteg nőt a börtönből kiszabadítsanak, szabadon engedjék őt, hiszen ez humanitárius és egészségügyi kérdés, és bizony a szelektív igazságszolgáltatás aggája felvetődik, mert Julia Kimosenko esete egyes fővárosokban lakmusztesztként, valahol a demokrácia tesztjeként kell, hogy megoldást találjon. Remélem, optimista lehetek. Tényleg látom, a folyamatok előre haladnak, nagyon fontos szerepe van a Kokosnyevszki missziónak is, és annyira hasznos volt az a látogatás ott, és keményen dolgozunk minnyáján, hiszen minnyáján uzonyazon információt kérjük be koordinátorkont, hogyha készek ők, akkor mi is készek leszünk, ezt fontos kihangsúlyozni. Ennyit a keleti partnerségről, még egy kérdés, még egy pont a folyamatról. Legyünk türelmesek, de értsük azt is meg, hogy nem egyetlen gravitációs centruma a világnak, Európának, hanem más, eh, például az eurázsiai régió, és legitim dolog ez, én nem konfrontálni akarom ezt a két jövőképet és ezt a két megközelítést. Az európai értékeket eh, eh, vigyük előre, ösztönözzük, akkor az európai projekt vonzóbb lesz Ukrajna számára is, Ukrajna nélkül is, hát majd meglátjuk, hogy hogyan. Itt nem csak magáról a technikai folyamatról beszélünk, a technikai tárgyalásokról, az FTA-k folyamatában. Ez geopolitikai geopolitikai folyamat is egyben hiszen így kell ezt figyelmesen, mérve, mérlegelve, felelősségteljesen megfontolnunk. Jaj, már majdnem lejárt az időm. Nagyon röviden, de hát nem értem meg a végére. Megpróbálok itt most legalább reflektálni egyes kérdésekre, amelyek elhangzottak. Kanadára utalt egy kérdés. Igen, nagyon fontos, defenszív és offenzív érdek is ez az EU kulcsfontosságú kérdése, különösen a végső csomag tekintetében azt gondolom, hogy közel vagyunk már az eredményhez, nem sokára láthatóvá is válik, már most is látható, de hát persze van itt még mit tenni, és ha lehet, akkor ezt úgy kell megtennünk, hogy késedelemmentesen történjenek meg a dolgok. Hát én megosztom önökkel az elhangzott véleményeket Kanadával kapcsolatban. Mi is, mondja elnök úr. Ukrajnával kapcsolatban már elmondtam a válaszomat. Aztán, ami a, a TTIP TTIP taktikai kérdését illeti, nos a nyelviség kérdése és fontos mandátumot kértünk, az világos, hogy az összes szolgálatot nem fedjük le, a TTIP ajánlásokról tudunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi is történik, a végén nem zárhatjuk ki ezt sem, ez is a mi taktikánk része, a tanács döntése volt ez, elfogadásra került, és hát majd meglátjuk másik oldalon mi történik. Ezemmel kapcsolatban is egyetértünk, a tanács ugyanúgy látja, mint a bizottság az EU-USA tárgyalásokra ez nem lehet kihatása, parám, párhuzamosan kell ezt az ügyet előrevinni, de egyetértek az aggályokkal, az elhangzott aggályokkal, amikor az információt megkaptuk. Nagyon sajnálom röviden igen érzelmileg ö, ö, felfűtött állapotban vagyunk, ez érthető, de ugyanakkor számomra személy szerint, mint ö, ö, volt ö, védelmi miniszter, tudok az ilyen ö, kiszivárgásokról, a ö, bizalmas információk felhasználásáról, félre használásáról, és hát titkos felhasználásáról is. Tudjuk, hogy ezt, ilyen dolgok történnek. Igenis racionális jó megközelítés a bizottság részéről, hogy párhuzamosan kettős Tudom, hogy nagyon gyümölcsöző volt az első egyeztetés Washingtonban, minden spektrumát lefette annak, ami ezzel a prizem kérdéssel kapcsolatban elhangozhatott. Egy második fordulóra is sor kerül majd a jövőben. Aztán Persze, igen, érzékeny kérdésről van szó, szakértőknek kell ezt megvizsgálni. Nem produktív az, hogy mi csak a médiákon keresztül üzengetünk itt egymásnak. Nem, sok mindent lerombolhatunk, amit lassan felépítettünk a stratégiai partnerségünk területén az USA és az EU között. Gondolom, hogy voltak, és vannak is, és lesznek is problémák még, de teljesen kell fellépnünk, és nem szabad a fontos felépített dolgokat lerombolnunk. A TTIP megállapodást szakértők dolgozták ki. Minden szakértő és minden közgazdás egyetért abban, hogy a GDP milyen százalékos növekedésre számíthatunk az USA és az EU szintjén, és a nyitott piacnak hála. Igen komoly profitot generálhatna ez mindkét oldal számára. Én nem azt mondom, hogy itt most vék alá kell rejteni ezt a problémát. Erőteljesen az aggályokat ki kell fejteni, megmagyarázható, legitim okok miatt, de én öt produktív, gyakorlati és építői jellegű megoldások mellett állok ki, mert a bizottság pozícióját és a tanács pozícióját is jónak találom. Nem szabad, hogy kihatással legyen ez a már megtett útra, tehát a kettős párhuzamos elbírálás és út mellett állok én is. Az új bizottsági javaslat a kereskedelmi eredet, az eredet megjelölésre és a származási tanúsítványok kérdés. Ez nem a mi portfóliónkban tartozik, ami pedig a kereskedelmi védelmi eszközök modernizációját illeti a legfontosabb eszközök egyike, ez a TDI. Itt nem a protekció, protekcionizmus felé kell, hogy ellépjünk, hanem a méltányos kereskedelem eszköze, ez hatékony eszköze, ez a mi álláspontunk, ez pedig azt is jelenti, hogy az elvárás az EU terméke irányába igen fontos, és hát a fogyasztóink is így látják ezt. Timosenko asszonyról már szóltam. Közbeszerzések témája az elnökség szándéka, hogy a lehetőségek tárával éljen, hogy hogyan lehet ezt a fájt előrevinni. Ennyit szeretném volna igazán summázva elmondani. EU-Kína kapcsolatok valóban ez már egy átfogóbb kérdés, nem csak szabadkereskedelemről beszélünk itt, hanem készen állunk? Igen, nem, nem állunk még készen. A beruházások megállapodása igen fontos, aztán a kereskedelmi védelmi intézkedések a hosszú távú kereskedelmi perspektívákat kell kiépítenünk, és a védelmi eszközök arra szolgálnak, hogy a szabadkereskedelmet torzító fellépéseket sikerüljön visszaszorítanunk a, a, szabad, a, a fair, méltányos kereskedelem feltételei mellett kell a játékszabályok kialakításakor kiállnunk. Persze vannak itt visszalépések, vannak itt ö, olyan intézkedések, amelyek mondjuk Kínából, de Oroszországgal kapcsolatban is elmondhatók, ilyenek vannak, de akkor mit teszünk? Egyszerűen ö, maradunk semlegesek, amikor látjuk, hogy nem méltányosak, nem ferek ezek a ö, kereskedelmi pozit, különböző eljárások? Hát nem. Átláthatóság az elnökség biztosítani kívánja, hogy tárgyalásokra kerüljön sor a tanácsban előtte és utána is minden egyes tárgyalási fordulónak. Ez a mi álláspontuk, ezt fogjuk véghez vinni. Korrekt, javítsanak ki, hogyha nem jól tesszük, nem jól mondjuk és a bizottsággal kapcsolatban is ugyanígy fogunk eljárni ugyanakkor a bizalmasságra szükségünk van a tárgyalás szintjén érthető módon önök számára is miért ami a bizalmasan kezelendő információk, először két dologról van itt szó, két elvről meg kell osztanunk, az információkat a végrehajtásnál viszont tudnunk kell azt a fontos szabályt is, hogy azok tudjanak róla, akinek tudniuk kell a, és a jogsérelmet, a szabályokat, a gyakorlatokat be kell tartani más, egyrészt. Másrészt pedig másik elv, a megközelítésünk az, hogy az elnökség biztosítani kívánja a tanácssal a megfelelő időben való tárgyalások végrehajtását. Ez egy alapszabály és alapelv számunkra. képviselő asszony rákérdezett, Sárke asszony egy olyan kérdésre, amilyen nem az én hatáskörömbe tartozik. Sajnálom, hogy így kell válaszolj, így kell szóljak. A dohai fejlesztési agenda rövid voltam, amikor az előadásomban felvezetőmben szóltam róla. Ez nem azt jelenti, hogy ne figyelnénk oda a bali konferenciára, de hogy is csak rövid volt az időm. A WTO fontos 9. konferenciájáról lesz szó a multilaterális kereskedelmi kapcsolatok terén. Az EU konstruktívan, pozitívan kell, hogy szerepét betöltse a dohai agendában. Szükségünk van a bilaterális és multilaterális kereskedelmi kapcsolatok ápolására, így áll a helyzet. Nem csak fenntartanunk kellett, hanem tovább is kell fejlesztenünk a dohai fejlesztési na menetrendben szereplő kérdéseket. Igen, nagyok az elvárások, a kereskedelmi könnyítések fontos részét képezik ennek a megközelítésnek. Nem lesz egyszerű ám ezt végrehajtani. Miért? Mert fontos, hogy értelmes legyen a, mindaz, amit elérünk, és, szükség, és hasznos legyen nem szabad a kötelező, el, kötelező érvényű elkötelezettségektől elállnunk, tehát azokhoz ragaszkodnunk kell világos számunkra, hogy biztosítanunk kell a lehető leg, mm, legegalitáriusabb és ki minden oldalról egyenlő esélyeket biztosító megállapodásokat és helyzeteket kivívnunk. Vámónió. Következő kérdés, igen. A, megint csak itt nem egy cifi dologról beszélünk, nem képzelgünk itt, hanem tárgyaljuk meg igazán a kérdést, hiszen a Vámunió az alapjaitól kezdve miről is szólt, értékről, e, értékekről, elvekről beszélek, nem azt mondom, egy, egy, egy jövőképről beszélünk, amit végre is hajtottunk már. A, az Európai Vámunió az nem csak nem csak gazdasági szegmensről szól, hanem átfogó, átfogó képet alkothatunk már erről a kezdeményezésről. Itt az illető országok választásáról beszélünk, itt a keleti partnerségre is utalnék, aztán az ösztönzők kézzelfogható ösztönzőket kell biztosítanunk a partnerek számára, hiszen minden más kereskedelmi partner is így jár el, hatékony módon teszi ezt. Nos, hát talán azt gondolom, hogy nagyjából Mercosurra is történt utalás valóban mindkét oldalról az EU és a Mercosur oldaláról is 2015-ig el kell érnünk a célt. Nem biztos az, hogy a Mercosur majd egy ugyanilyen ambiciózus megoldással képes új életet lehelni a szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalásába. Hát ennyit. Románia, Bulgária, Schengeni csatlakozása, a kereskedelemhez semmi köze, de mi mindent, mindent megteszünk az elnökség részéről, de most önökre vár a feladat, hogy végezzék el azt a házi feladatot, amit feladott az EU önöknek. Ennyit szerettem volna mondani. Pozitív megközelítése az elnökségnek, hát ennyi. Uh, közép, Közép-Amerika. Nagyon szoros a határidő, augusztus 1-ig szeretnénk öt dél-amerikai országgal megkezdeni a kapcsolatokat. Most már be kell fejeznem, úgyhogy ne haragudjanak, ennyi lett volna, köszönöm szépen. Thank you very much, Minister. Has been a very lively and fruitful discussion. Nagyon gyümölcsöző és élénk vita volt. Köszönöm szépen, hogy eljött a bizottságba, azt hiszem, hogy ez a megbeszélés igazán sikeres volt. Nagyon sok sikert kívánok az elnökségnek, és természetesen számíthat ránk. Köszönjük szépen. Well, next topic. Következő témánk. Ötös napi rendi pont. A nemzetközi kereskedelmi tárgyalások jelenlegi állása és a következő vendégünk a bizottság kereskedelmi főigazgatóságának főigazgatója Jean-Luc de Marti,